Timmermans úrnak adom meg a szót, de először még Konders úrnak fogom megadni a szót a tanács részéről, de még nem érkezett meg. Très bien. Donc nous allons commencer euh, par vous, Monsieur Puissy. Jó, akkor miután még nincs itt a tanács képviselője, ezért kérem, hogy ön kezdje meg felszólalását. Elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, Japánban a G7-ek összeülnek, és nagyon fontos prioritásokról fognak beszélni. Jelenleg a gazdaságok szép lassan kezdenek visszatérni egészséges fázisba, két os a gazdasági növekedés világszinten, most végre először magasabb volt a növekedés, mint az Egyesült Államokban. Még mindig túl magas bizonyos tagállamokban a munkanélküliség, de mégiscsak az elmúlt öt év során most tapasztaltjuk a legalacsonyabb munkanélküliséget. 5 millió munkahelyen több van, mint 2013-ban volt kezd szép lassan visszatérni a bizalom, ezt látjuk a befektetéség terén, a kölcsönökben, hitelezésben és a fogyasztás növekedésében. De azért még oda kell figyelnünk, mert tavaly a világkereskedelmi növekedés alacsony volt, főként a fejlődő világban. Nagyon fontos az, hogy milyen lehetőségeket teremtünk saját magunk számára, befektetésekre van szükség, strukturális reformokra és megfelelő költségvetési fegyelemre. Folytatnunk kell ezt az utat, és ennek a parlamentnek is rendkívül fontos szerepe volt a stratégia kialakításában. Rekordidő alatt megszavazták önök a befektetési tervet, 100 milliárd eurót tudunk befektetni néhány év alatt, és 140 ezer KKV-nak ad ez segítséget. Ezen keresztül munkahelyeket teremtünk. Jelenleg az európai piacon nagyon sok a nagy és nehézkes piac, projekt, most viszont sokkal több kisebb, diversifikáltabb projektet láthatunk. Ezen keresztül a strukturális változásokat is támogatjuk az Európai Beruházási Bankon és a helyi hatóságokon keresztül. Végre olyan befektetéseket látunk, amelyeket a piaci alapon nem remélhetünk. A mi alapunk az Alzheimer betegségre új lehetőségeket nyit, energiahatékonysági projektek támogatunk, és szeretnénk a startup vállalkozásoknak is segíteni, A g számára rendkívül fontos a befektetések területe, és ezzel kapcsolatban van egy történetem is. Jobbak a hírek mostanában Görögországból is. Tavaly nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a gazdaságban, hogy az eurózónában megőrizzük Görögországot, és most 2016 második felében végre csökkenni kezdett a munkanélküliség, és növekedni kezdett a gazdaság is. 0,7%-os GDP növekedéssel számolhattunk. Ennyi volt a többlet. Ezen keresztül sikerült az eurózónában megőriznünk Görögországot, és minden program, tehát mindez a program sikerét bizonyítja. A görög államadóság is csökkenő tendenciákat mutat, ez pedig azt koronázza, hogy a görög emberek közös erőfeszítéseket tettek. Talán Görögország végre egy mérföldkövet maga mögött tudhat, és nagyon örülünk annak, hogy a befektetési bizalom is növekszik Görögországban. A g mindig is olyan globális gazdaságot akart kidolgozni, amely minél ferebb, minél átláthatóbb. És éppen ezért ezt a kereskedelem területén is elterjesztettük a bevált gyakorlatainkat. A jövőben is folytatjuk ezeket az erőfeszítéseket, és a g partnereiként mindenki számára egyenlő lehetőségeket akarunk biztosítani a társadalmon belül és társadalmainkon kívül is. Ez rövid távon épp úgy igaz mint hosszú távon. Nem szabad, hogy a populista erők megerősödjenek a világban. Éppen ezért nagyok a kihívások előttünk, meg kell változtatni a játékszabályokat, és be kell azokat tartatni, Ráadásul a hosszú távú prosperitás mindig a nyitásban, a kereskedelmemben rejlik. Tavalyi évben az Európai Unió az adó átláthatóság terülön is magához ragadta a kezdeményező szerepet, és idén egy új javaslatot el is fogadtunk az ország alapú jelentések területén. Ezzel kapcsolatban nagyon világos, hogy mit mondunk ki, mindenkinek egyenlően kell osztoznia a költségekben, éppen ezért globális megközelítésre és erőfeszítésekre van szükség. Amennyiben sikerül regisztereket létrehoznunk, a partnereinknek is ugyanezt meg kell tennie. Azok, akik megpróbáltak megpróbálnak okoskodni, nem szabad, hogy találjanak búvó kibúvókat. A szabad kereskedelem, fair kereskedelem kell, hogy legyen, és az Európai Bizottság szeretné egy erőteljes torzítások mentes piac létrehozását támogatni. Éppen ezért az ilyen típusú dömping ellenes megoldásokat támogatjuk, például az acélipar területén. A g területén, g új mm, terveket kell, hogy kidolgozzanak, és ezeket mindenkivel be kell tartatni. Nézzük most egy kicsit a menekült válságot, ami szintén nagyon fontos a g napirendjén. Az Európai Bizottság már az elejétől kezdve kimondta, hogy csak globális megoldások működőképesek. Itt megint csak a parlament segített bennünket abban, hogy egy európai stratégiát alakítsunk ki, és megőrizzünk, megvédjünk emberi életeket, humanitárius segítségnyújtást adjunk, ugyanakkor támogassuk a leginkább nyomás alatt lévő országokat, megerősítsük a határokat, és a nemzetközi védelmet élvező embereket megvédjük, és visszatérítsük azokat, akik viszont nem jogosultak a belépésre. 2015-ben és 2016-ban az Európai Unió több mint 10 milliárd eurót adott a krízis helyzet kezelésére. A stratégia valamiféle levegőhöz juttatott bennünket a jövőre vonatkozva, ezért a G7-es partnerekkel együtt egy valóban globális választ kell kidolgoznunk, megfelelő forrásokkal kell ezt ellátnunk, és a migráció gyökerén kell hatnunk. Egy nemzetközi programra van szükség ezen a területén, ez nagyon sürgős, és csak akkor, hogyha egy jogi biztonságot tudunk adni a migránsoknak, akkor nem fogják az életüket kockáztatni, és ezen keresztül az embercsempészek úgymond üzleti tervét megsemmisítjük. Visszadjuk a méltóságát azoknak, akik, akik ezt igénylik. Nézzük most a klíma és az energia kérdését. Ez az első tek ülés a Párizsi csúcs találkozó után modernizálni kell életmódunkat, új ösztönzőket kell beépítenünk a politika különböző területén. Az európai nagy cégek meg is értették ezt, új munkahelyeket teremtenek, megváltoztatják üzleti modelljeiket, hozzáigazítják ezekhez az új igényekhez. Az Európai Unió ambiciózus abban, hogy a megújuló energiaforrások területén világvezető szerepre törjön, egy millió munkahelyet kíván létrehozni ezen a területen. Az európai cégek a megújuló energiaforrásokra vonatkozó szabványok 40%-át ők dolgozták ki. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan változik a szénhidrogén alapú üzemanyagforrások helyzete. 2025-re ezeket a támogatásokat ki kell vezetnünk, ugyanez, ugyanerre megkérjük, illetve egy ösztönözzük a G7-eket is Japánban. A globális szintű politikai koordinációra van szükség. Egy lassuló világgazdaságban, menekült válsággal küzdködve a G7-eknek meg kell mutatni a közös erejüket. Az Európai Unióként mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a globális gazdaságot szabályok rendezzék, és egy nyitott társadalom a másokkal való kereskedelem és nyitás elve alapján működjön. Ezek a legfontosabbak számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Rangel úr fog a néppárt nevében felszólalni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Timmermans alelnök úrnak jó napot kívánok! Az világos, hogy a g 7 napirendje nagyon komoly. A japán soros elnökség bizony jó néhány témát vett föl a napirendre. Én négyre koncentrálnék. Először is a beruházások kérdése. Az Európai Uniónak további erőfeszítéseket kell tenni. A Juncker terv egész egyszerűen nem elég. Az Európai Unió legnagyobb gazdaságai Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország már benyitották saját gondolataikat. Még több, még nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Vannak olyanok közülük, akik komoly ö, beruházásokat tudnak eszközölni, amelyek valóban Igaz game changing, tehát a helyzeten változtató méreteket ölthetnek. Fontos, hogy a G7-ek legbölcsebben használják a rendelkezésre álló forrásokat, ezt a Bomának is elmondta. Az Európai Unióban fiskális adó kérdéseket is meg kell oldanunk. Itt van például az adóparadicsomok kérdése. Ezen a téren is sokkal többet tehetünk, a g óriási a felelőssége ezen a téren. Hiszen Fontos, hogy ne csak Európa, hanem mások is részt vegyenek a menekültási megoldásában. Ausztrália és Japán sem húzhatják ki magukat ebből. A Zika vírus a következő fontos téma. Az ebuláról sokat hallunk, de Zika már elérte Európa déli partjait. Fontos, hogy a G7-ek ezzel is foglalkozzanak. Szanyi úr, egy kékegyes kérdést elfogad?

Alapvetően pont ezt mondtam. Ami a gazdasági felendülést illeti, a fejlettebb országoknak eh, igen, hogy segítsenek eh, a többi országnak. Ez igaz, ez az egész globális gazdaságra ugyanúgy, mint Európára is. Európának a menekültválságot nem egyedül kell megoldania, másoknak is segíteniük kell, a világ legnagyobb hatalmainak is segíteniük kell, nekik is van feles, felelősségük ez ügyben. Köszönöm, szocialisták, demokraták nevében, Moszka asszony. Michael, in questo momento storico... Soha nem volt ennyire szükség globális együttműködésre, hatékony válaszokra. Az új globalizáció, amely jobban odafigyel mindazokra, akik eh, lemaradtak. Ez az egyetlen eh, lehetséges válasz. Nacionalizmus, eh, xenofóbia és falak nem megengedhető. A japán csúcs találkozó prioritásai nagyon ambiciózusok, a külpolitika, fenntartható fejlődés, klímaváltozás, globális kereskedelem. Ezekkel a témákkal kapcsolatban további lendületre van szükség, mindenki számára egyenlő feltételeket és szabályokat kell biztosítani, csak így működhet egy globális együttműködés. Ezzel kapcsolatban az Európai, Bizottság, az Európai Parlament két héttel ezelőtt megszavazott egy jelentést. Reméljük, hogy koherens választ tudunk adni Kínára is, ugyanis nagyon fontos partner Kína, és egy fenntartható és méltányos kereskedelmet kell velük is kialakítanunk, piacgazdasági státusz, Kína számára szintén fontos kérdés, a közös szabályok betartatása és az acéliparra hívnám itt fel a figyelmet. Az európai intézmények mindig is a nők helyzetét, nőket előnyös helyzetbe akarták hozni. Szeretnénk megszüntetni a nemek közötti különbségeket mindenféle koordinált tevékenységgel. Köszönöm szépen, Henkel képviselő. Alelnök úr, a napirend elején áll a világgazdaság kérdése, méghozzá helyén való módon, méghozzá azért, mert a világgazdaság már nem nő olyan gyorsabb, mint korábban, és itt a harmadik világ országai szenvedik meg ezt leginkább. Másodszorban a világgazdaság legfontosabb motorja, a nemzetközi világkereskedelem ledodogni látszik. Harmadsorban a csúcson szereplő régiók közül az eurozóna tűnik a leggyengébbnek, ezért Tusk és Juncker elnökök talán némi javaslatokkal mehetnének Japánba. Először is indítsák el újra a világkereskedelmet. A szó itt a TTIP, a CETA és a PPP lehetnek. A TPP lehetnek. A globalizáció nem csak gazdasági jelenség, nem csak árukat, szolgáltatásokat, javakat mozgat a világban, hanem gondolatokat is, mint például a demokrácia és az emberi jogok. Másodszorban álljanak ellen a leértékelési verseny mérgének és kísértésének. Aztán azt is meg kell vizsgálni, hogy vajon miért betegeskedik az eurozóna. A, a, a valutát a gazdasági valósághoz kell igazítani, nem lehet mindenkire ráültetni ugyanazt a megoldást. A pénzügyi és államháztartási kultúrához kell igazítani a devizát az adott országban. Köszönöm. Kékkártyás, Kékkártyás kérdés van. Elfogadja? Kászperi úrtól. Tessék önni a szó, Kászperi úr. Tisztelt Henkel úr, kitért az eurozóna, az állítólag gyengekedő eurozónára. Ön szerint az, az a tény, hogy az első negyed évben nagyobb gazdasági növekedés mutatott ez eurozóna, mint az általában nagyon vitális Egyesült Államok, lehet, hogy az eurozónával kapcsolatos gondolatait ismét számba veszi, hogyha tudomásra akarja venni a világban érvényesülő valóságos fejleményeket? Köszönöm. A valóság érzékhez hozzátartozik a valóság is. A valóságot nem lehet 90 nap eredményei alapján meghatározni. Én 10 év retekintve, és az OECD hivatalos adataira támaszkodva mondom, amit mondtam, az eurozóna az Egyesült Államok és a világ többi vezető hatalma mögött van növekedést tekintve, illetve az euróval nem bíró tagállamok növekedési üteme mögött is vannak. Tericska úr az, EC, az ALDE nevében másfél percben. Elnök asszony, Eh, alelnök úr, úgy tűnik, hogy a holland elnökség számára a G7-es G7 csúcs találkozója túl nagy komolysággal, fontossággal nem bír, ugyanakkor az Európai Bizottság mégis fontosnak tartja, aminek örülök, és nagyon eh, fontos dolgokat hallhattunk a alelnök úrtól, Timmermans úrtól. Igenis, az Európai Uniónak nagyon fontos kérdések ezek, főként a jelenlegi válságos időkben Örülök, hogy ezeket felvetette. A beruházásokról, a strukturális reformokról beszélt, ez nagyon fontos, illetve a piac torzító hatásokról, illetve az Európai Unió mit tett ez ügyben. A bizalom szót is használta a piacokba vetett bizalom kapcsán én másról beszélnék, a G7-ekbe vetett bizalomról. Hiszen a valóság az, hogy a G7-ek legutóbbi csúcs kapcsán nagyon sok ünnepelni nincsen. Számomra a G7-ek egy nagyon fontos fórum, amely nagyon sikeres is lehet. Vannak nagyon fontos összetevők, problémák, problémák azonosítása, hát ezekben nincs hiány. Sajnos bizonyos fokú konszenzusra, hanem is egyhangúságra kell tudni jutni a G7-ekkel körülben. Ez sokkal problémásabbnak tűnt. Így jutok el a harmadik összetevőhöz, ami nagyon fontos lehet, ahol komoly lehetőségre érik az Európai Unió számára. Nem csak konkrét kérdésekben, hanem általában is, hogy magához ragadja a vezetést. A G7-ekből mi hiányzik, mi hiányzott az elmúlt években? Pont ez, hogy valaki magához ragadja a kezdeményező vezető szerepet. Ez lehetne az Európai Unió. Hogyha napirendet nézzük, akkor ez igen hosszú lista, nagyon releváns lista, de tudjuk, hogy például a közös növekedési stratégiákról nem fognak tudni megállapodni. Remélhetőleg a csúcson azért mégis lesznek fontos eredmények, de az egyik legfontosabb napi rendi pont kapcsán úgysem lesz megállapodás. Jó lenne, hogyha Juncker és Tusk elnök úrak tényleg komolyan magukhoz ragadnák itt a szót, hogy ne csak az eddig eredményeket hangoztassuk, hanem valódi új eredményeket is produkáljunk. Köszönjük szépen, egy kékkártyás kérdését intézne önhöz Frunzulika úr. Fogadja ezt? Igen, parancsoljon Frunzulika úr. Thank you. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollega, tudja, hogy a klímaváltozás nagy fenyegetést jelent, a jövőnket fenyegető, és kapcsolódik a migránsválsággal, különösen a Szaharától délre eső területekről. Nem gondolja azt, hogy az Európai Bizottság vezetői és vezetője és a tanács elnöke kéne, hogy a g 7 ülésén vezető szerepet vállaljon a bizalom alapján felhívva a hét állam, állam és kormányfőjét, hogy ratifikálják mielőbb a Párizsi Egyezményt, hogy példát adjunk a világ többi államának. Uh, uh, igen, kedves kollega. Erről beszéltem, hogy uh, igen, minden témában ragadjuk magunkhoz a kezdeményező vezető szerepet. A leadership itt azt jelenti, hogy meg tudjunk állapodni ezekben a kérdésekben. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mi úttörők legyünk, előtte járjunk a világ többi részének, például az éghajlatváltozás esetében globális megállapodásra van szükség. Fontos, hogy mindenki erőfeszítéseket tegyen, enélkül ugyanis az egész fabarkát sem ér. Merci. Köszönjük. González Penyász asszony egy percre kap szót a GUA frakció nevében. Eh, Köszönöm szépen kedves parlamenti képviselők, elnök, asszony, én azt hiszem, hogy az Európai Unió stratégiája rendkívül fontos az, hogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulunk a nemzetközi világgazdasági helyzethez. A spekulációt vissza kell szorítani, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy a problémák általánossá válásához hozzá is járul ez a formáció. Gyakorlatilag pont mi vagyunk azok, akik a beruházási problémák hátterében állunk, és aztán ki az, aki ennek hátrányát látja, nos hát azok az emberek, akiknek a kormányai továbbra is ezt a fajta filozófiát és spekulációkat követik megpróbálunk megmenteni dolgokat, de nem az átlag embereket akarjuk soha megmenteni, pedig ők azok, akik szegénységben élnek, és állandóan a megszorító intézkedésekből kell féljenek. Ne a TTIP-re gondoljunk csak, mert ebből nem profitálnak a szegények. Két rövid gondolat ezzel kapcsolatban. A G7-ek az elmúlt év során a dekarbonizációról beszéltek rengeteget, nagyon nagy szavak voltak, szerettük volna csökkenteni a széndiokszid kibocsátást világgazdasági szinten, de hát aztán tudjuk, hogy mindez hová vezetett. Ön is ismeri, hogy mi a helyzet ebben a tekintetben. Azok az országok, akik ígéreteket tettek, gyakorlatilag folytatják azt, hogy a gáz, a barna szén és más területekbe befektetnek. Mit teszünk mi itt Európában ezzel kapcsolatban? Lesznek javaslatok, amik végre a környezet károsító tevékenységeket, technológiákat nem, tehát hogy ezeket tovább ne támogassuk. Én azt hiszem, hogy a környezetvédelmi politikáink nem hogy erősödnének, inkább gyengülnek. Szerintem ön is legyen egy kicsit bátrabb, hogy megvalósuljon mindaz, amiről ön maga beszélt. Két hónappal ezelőtt fogadtuk el a Gulár jelentést, amelyben azt kértük, hogy az összeférhetetlenség ellen sokkal szigorúbb szabályokat léptessünk életbe. Timmermans alelnök úr, ön ezeket a javaslatokat a g is el fogja mondani, és vajon mit tesz majd a g intézménye ezzel kapcsolatban? És az Európai Bizottság a g belül a parlamenti inputot hogyan kívánja lefordítani a valóságra? Köszönöm, az a szomorú valóság, hogy az európai biztosokat kizárják a G7, G7 csúcs legfontosabb eseményéről, ami alapvetően megint csak hadüzenet a briteknek, hogy nehogy kiszavazzák magukat az EU-ból. Juncker, Timmermans és Tusk urak még ebben az esetben is eh, ellen, ellen fordítva sül el az egész, hiszen ez csak arra emlékeztet mindenkit, hogy milyen őrület Európa. Újabb kifogásuk van arra, hogy miért nem sül el balul a gazdasági erőfeszítéseik. A globális környezet nem javul, ugyanakkor az Európai Unió gazdasága felendülőben van. Ez olyan, mint régen azt mondták, hogy egy jó sztorit nem akadályozhat meg az, hogy az igazságnak ellentmond. Nos, az Európai Unión belül igen nagyok a különbségek, nem e- egyforma minden tagállam, hát ez elég diplomatikus megfogalmazás. Úgy tűnik, hogy az én hazámban tudjuk, hogy ez mit jelent. 2008-ban robbant ki a válság, még mindig nem mm, indult be a gazdasági fellendelés, fellendülés. 10% akarja arra szorítani 2017-ben a munkanélküliségére, tehát hát ez nem egy ténylista, ez esetleg kívánságlista lehet. Ahogy Delboy mondta a brit sorozatban, jövő ilyenkor akár milliómosok is lehetünk. Nyilván az euróvezetben nem fog ez előfordulni, hiszen ez a vesztesek fizető eszköze nem illeszkedik a globális gazdasági környezethez, pontosan a globális gazdasági környezetet az euró frontja húzza lefele magával, mindenféle álmokat üldöznek a 2017-es csúcson majd azt mondják, hogy 2018 lesz az igazi sikeréve. Egész egyszerűen az euró a hibás mindenért. Une minute trente, Monsieur Le Breton, au nom du groupe ENF. Le Breton úr, ENF, köszönöm szépen, elnök asszony. A, az Európai Unió a nyolcadik szereplője a g a történelem ö, iróniája folytán. Május végén Japánban, azt hiszem, hogy negatív hatással lesznek három problémára is. Gazdasági szempontból, mint általában megint csak most is az ultraliberalizmus útját választjuk, majd pedig ez Európa legnagyobb problémája. A TAFTA a, már bebizonyította, hogy mit tud, úgy, tud, úgy tudjuk, hogy igen, a közvélemény sem támogatja ezt. A külpolitika másik fontos terület, biztos, hogy megint Oroszországgal szemben fogunk fellépni, pedig Oroszország az iszlám ellen folytatott harcunkban, a terrorizmus ellenes harcunkban az egyik legfontosabb partner, ami pedig a migrációt illeti. A géhetek továbbra is saját hibájukban fognak megrögződni, nem a gazdasági és oktatási fejlesztést fogják támogatni helyszínen, ezzel senki nem foglalkozik. Az isztambuli humanitárius csúcs találkozón, amely június 24-én ért véget, nem, volt ott a, nem voltak ott a G7-ek képviselői, és ma még a tanács ide se tolja a képét. Monsieur Kunders était retenu, il devrait nous rejoindre. Sajnos a miniszter úr még nem tudott eljönni, de majd nem sokára ideér. Trambevski úrtól elfogad a kék kártyát. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, képviselő úr. Lebreton úr, a g 7 pénzügyi vezetői elfogadtak egy cselekvési tervet információcsere tárgyában, hogy a terrorizmus finanszírozását megelőzzék. Ön szerint a G7-ek egy leárt struktúra? Nem képviselik? A mostani, nem reagálnak a, a mostani helyzetre? Kína és India nagyobb befolyására? Ön szerint ez a struktúra más struktúrák puszta megismételése? Löbröton úr. Merci de cette question très... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes kérdést azt gondolom, hogy a G7-ek érdekes eszköz sok más mellett olyan problémák megoldására, amelyek nemzetközi szinten jelentkeznek. Ami az információcserét illeti, ez természetesen sok területen szükséges, például a terrorizmus ellenes harcban. Én egy olyan politikai pártból, vagy frakcióból érkezem, amely az együttműködést támogatja, tehát ez elfogadható számomra, de csak akkor, hogyha a

5 millióval több munkahelyet létre, mint 2013-ban volt az Európai Unióban, és ez jelentős részben a globalizációnak köszönhető ágazatokban jött létre. Ugyanakkor százezerek élnek aggályok között az, az acéliparban például. Ez is a globalizáció hatása. Ezért kérem, hogy a g 7 csúcsot használják fel arra, hogy a kockázatokat csökkentsék, a lehetőségeket növeljék, hogy a jövőre vonatkozóan pozitív fényben látossuk a globalizációt, és ragadjuk meg lehetőségeit. Miért fontos ez? Vegyük Kína példáját. Jelenleg egy milliárd, naponta egy milliárdos a forgalom Kínával és az EU között. Ez egy hatalmas lehetőség, ugyanakkor termékeket és félkész termékeket hoz hozzánk. Ugyanakkor Kína miatt nagyon sok munkahely jött létre Európában, igaz, ám nagyon sok munkahelyet fenyeget a megszűnése miatt. A nem méltányos kereskedelmi praktikákat, az, a, a, a, mint a, a cipőgyártás vagy az acélipar nem szabad megengedni, hogy Kína alássa a mi pozícióinkat és ágazatainkat méltánytalan feltételekkel. Használják fel a csúcs lehetőséget arról, hogy a globalizáció szabályról egyeztessenek a partnerekkel a g között, hogy új munkahelyeket hozzunk létre, és ne új aggályokat Európában. Utolsó gondolatom, azt várom egyrészt, hogy nyílt piacokat hozunk létre, ám a jövőbeli ipari munkahelyeket is fenn kell tartani Európában, ezért kérem a bizottság alelnökét, hogy dolgozzanak azon, hogy az európai iparok túlvéljék a válságokat, és új munkahelyeket tudjanak létrehozni, tényleges működő munkahelyeket a reálgazdaságban. Köszönöm, Tank képviselő egy percben. Köszönöm szépen. E hónap úgy kezdődött, hogy Abó e, japán miniszterelnök e, Európába utazott, hogy előkészítse a G7-ek ülését. És európai kollégáit arról győzött, próbálta meggyőzni, hogy többet kell tegyenek a gazdaság beindítására. És Kína gazdasági problémákkal küzdik, más felemelkedő országok is váratlan problémákba keveredtek, úgyhogy a, a G7-ek, a gazdasági koordináció új formáit kell megteremtsék. Abe ezen felhívása, a japán miniszterelnök egyik felhívása nem csak az Abenomics, a, a japán jelenlegi érvényben levő gazdaságpolitika megjelenítését jelentette, amely a lefelé tartó spirált Japánban igyekszik megtörni, hanem arra is rámutat, hogy az európai gazdasági növekedés ez szükség van reformokra, ahogy Schäuble német pénzügyminiszter is rámutatott, méghozzá szerkezetváltás és strukturális reformokra is szükség van. Ám a Japán például is mutatja, a strukturális reformok önmagában nem elégségesek. Európa többet kell tegyen a kereslet ösztönzésére, és azt remélem, hogy a g csúcsa az európai megosztottságot is megszünteti. Egymás között kell megoldjuk a problémákat, közös keretek között. Köszönöm szépen, Marias képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A g 7 csúcs találkozója ideális hely lenne arra, hogy a világgazdaság legfontosabb problémáit megoldják, megoldjuk, főként a megszólító intézkedések és a kaszinó kapitalizmus által okozta problémákat. De a G7-ek nem tudnak ezzel a kérdéssel megbírkozni, anélkül, hogy a BRICS országok problémáival is foglalkoznának. A szegénység kérdésében megoldásra van szükség. A meglévő gazdagság és javak tisztességesebb, egyenlő megosztására van szükség. Ami a görög államadóságot illeti, az eurócsoport illet legfrissebb döntése egész egyszerűen elfogadhatatlan. A debt forgiveness, tehát a adósság elengedés nélkül egész egyszerűen nem fog soha beindulni a gazdasági növekedés Görögországban. Ezt amíg nem ismerjük be, addig nem lesz megoldás. A közszolgáltatások visszaesésével is valamit tenni kell. Köszönöm, Köszönöm Koszúpermői úr. Köszönöm szépen. Nagyon bonyolultá vált az élet, és nagyon sok minden függ a különböző értékektől. A g a 70-es évek multipoláris világát idézik, és annak abban a logikában élnek, mintha nem is értenék meg, hogy most már a második globalizáció végén vagyunk, és gyakorlatilag minden szuverenitás a világon az Egyesült, király, az Egyesült Államok kezében volt, most viszont ez már nem így van, egy multipoláris világban kell gondolkodni, globális gazdaságban kell gondolkodni, de ugyanakkor az önök által javasolt gazdasági ágenda nem tudom mennyire pozitívnak tekinthető. Itt vannak olyan populista elemek, akik eh, a demokrácia végéről beszélnek. Ön eh, ki ön méltányos kereskedelemről beszél, de úgy gondolja, hogy majd a TTIP-el fogja megoldani a jelenlegi problémákat, mégis nem gondolja azt, hogy eh, problémás ez ahhoz, hát itt van a menekült válság, ez a multipoláris világ, és ezzel kapcsolatban önök megint csak liberális javaslatokat hangoztatnak. Plenkovics képviselő. Szeretném Timmermans úrnak megköszönni azt, hogy az Európai Uniós, Európai Bizottsági javaslatokat beterjesztette még a 42. G7-ek találkozó előtt, amelyre nem sokára sor került, fontos kérdések merültek fel a múlt év napirendjén is. Ezen kívül kimondhatjuk azt is, hogy a gazdasági szempontból jó irányba haladunk, de tovább kell javítani a helyzetet, ott is, ahol mást vártunk. Éppen ezért az Európai Befektetési Strukturális Alap rendkívül fontos, és egy fontos eszközként tekinthető a tagállamok további fejlesztése terén. A g kapcsolatban, amellett, hogy Timmermans úr említéseket tett a migráns válságra és más kérdésekkel kapcsolatban, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a migrációs válságot hogyan tudjuk hozzá kötni a fejlesztési célokhoz. Emellett ne felejtsük el a kereskedelmi kapcsolatokat, a megállapodásokat, amelyek figyelembe veszik majd a mi fogyasztóink érdekeit, és a mi sztenderdeinket a közegészségügyre vonatkozólag. Nagyon fontos a további együttműködés a biztonság területén és a külpolitikában is. Köszönöm. Meg Gil asszony. Köszönöm, elnök asszony. Globális kihívásokkal kell szembenéznünk. Ezekről már sokszor beszéltünk. Terrorizmus, a migrációs válság, energia, éghajlatváltozás, hogy csak egy párat soroljak fel, és még mindig a pénzügyi válsággal próbálunk megbirkózni. A G7-ek számára a legfontosabb prioritás az kell, hogy legyen, hogy ezzel valamit kezdjenek. Egy egy valóban egymástól függő, egymáshoz ezer szállal kapcsolódó világban élünk. A G hetek a világ legnagyobb gazdasági hatalmai, ezért a munkanélküliséggel valamit kezdeniük kell, a munkahelyteremtést be kell indítaniuk, hiszen csak együtt tudunk igazán választ adni ezekre a kihívásokra, amelyek előttünk állnak. A g hetek csúcs találkozója a brit népszavazás kérdését is napirendjére tűzi, mi lesz akkor, hogyha a britek többsége az unióból való kilévésre szavaz. A, sokan elmondták, hogy akár két évvel kitolódna majd a megszorítások időszaka. Világos az üzenet, hogy ha hallatni akarjuk globális szinten a hangunkat, akkor az Egyesült Királyságnak az unión belül van a helye, ahogy az Gordon Brown mondta, amikor a brit az elnök megszakítja Gillasszonyt. Köszönjük! Spinelli asszony, egy percre kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék arra reflektálni, hogy a G8-akat hogyan definiáljuk, és az Oroszország velé való nyitással kapcsolatos kérdéseket vetném fel. Washingtonnal való kapcsolatainkat felül kell vizsgálnunk az USA-ban esedékes választások és az angol a brit népszavazás tekintetében. Fel kell készülni, nem szabad, hogy felaprózódjunk, akár lesz Brexit, akár nem lesz Brexit. Ami pedig Moszkvát illeti, felmerül bennem az a kérdés, hogy vajon a NATO és az USA katonai jelenlétének meg négyszerezése valóban értekünkben áll le Oroszország miatt. ki fog nyerni az Egyesült Államokban a választásokon, talán Hillary Clinton, hogyan tudjuk újra gondolni ezeket a politikákat Szíria, Líbia és más közelkeleti államokkal kapcsolatban. Ebből táplálkoznak ugyanis az ISIS, a különböző háborúk, és az a menekült válság, amely alapvetően belőlünk táplálkozik, mi vagyunk az alapvető oka. Köszönöm szépen, Kofferáti képviselő következik egy percben. Kedves biztos, két gondolatot szeretnék most felvetni, amely egyébként a G7-ek napirendjén szerepel már, és még hozzáfűznék egy gondolatot egy olyan témával kapcsolatban, ami viszont szerintem nagyon is hiányzik onnan. Először is az adóelkerülés, adócsalással kapcsolatos javaslatok OECD szinten nagyon minimálisak, ez nem elégséges. Multilaterális szinten rendkívül fontos lenne az, hogy tovább menjünk, olyan megoldásokat keressünk, amelyek sokkal átláthatóbb helyzetet teremtenek, kötelező jelleget vezetnek be, és az ország alapú elszámoltatást bevezetik országról országra haladva nemzetközi szinten. Átláthatóság a következő témánk, nem nézhetjük ölbetett kézzel azt, hogy olyan tárgyalások folyanak, amelyeknek nem ismerjük a tartalmát, főként amikor fogyasztóvédelmi és egészségvédelmi sztenderdökről van szó. A multinacionális cégek hozzáállása az emberi jogokhoz is fontos téma. Fontos lenne az, hogy a, az emberi jogok kérdése ne akadjon fenn az üzleti érdekek miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Assis képviselő következik. Nagyon szépen köszönöm, kedves elnök úr és tisztelt bizottsági alelnök úr. Én is szeretnék a nemzetközi kereskedelemről beszélni. Nagyon jó lenne, hogyha a nemzetközi kereskedelmi klímát vál, ezt javítani tudnánk. Nem szabad, hogy politikai szinten elterjedjen az a fajta vírus, amely a protekcionizmust jelenti nemzetközi kereskedelmi szinten is. Ez pedig azt feltételezi, hogy a nagy erő viszonyok átalakuljanak, átláthatóbb, és a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából, valamint az adóügyi szempontból is kiegyensúlyozottabbak legyenek. Mert különben megint csak megágyazunk a protekcionizmusnak és az ebből fakadó más problémáknak is. Itt van a migráns kérdés, a menekültválság kezelése, ezt is világszinten kellene kezelni, az európai Unió megpróbált erre választ adni, lehet, hogy ennek voltak jó elemei, vagy kevésbé jó elemei, de nagyon fontos lenne az, hogy erre a témára felhívjuk partnerországaink figyelmét is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor ezzel most a KCI a spontán hozzászólások következnek. Először is Grápini asszony kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Biztos úr, ön beszélt arról, hogy az Európai Bizottságot mi foglalkoztatja eh, a jövőt tekintve, és beszélt különböző témákról, Beszélt arról, hogy a támogatásokat nem megfelelően hajtották végre, beszélt a 400 milliárdról, de mi a garancia arra, hogy a jövőben majd megfelelőben fogják ezeket a támogatásokat végrehajtani? Ne felejtsék el, hogy az Európai Parlamentnek is van itt feladata. Nem vagyunk hajlandóak egy új Panama botrányba bocsátkozni tisztességes tájékoztatásra van szükség, tisztességes kereskedelemre van szükség, ehhez pedig megfelelő információkra és megfelelő táj, tájékoztatásra. Olyan feltételekre van szükség, eh, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egyenlő szinten, egyenlő feltételek mellett tudjunk versenyre kelni a többi országral. A szabályoknak tisztességesnek kell lenniük, méltányosnak kell lenniük mindenkinek. Köszönöm szépen. Kücsuk képviselő következik. Timmermans, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Timmermans úr, a G7 csúcs találkozó Japánban rendkívül fontos időszakban merül fel. Ez egy nagyon nagy kihívás mindenki számára. A, itt van az a valutaválság, az euróválság, a, ter, a terrorista fenyegetés, a menekültválság, számos konfliktus, amire megoldást kell találnunk. Konkrét prioritásokra van szükség, szükség és konkrét elkötelezettségre is. És a G7-es csúcs találkozó tehát nagyon fontos. A hangsúlyt a bevándorlási a e, menekült válságra kell helyezni, a terrorizmus elleni harcra, illetve a kereskedelemre. A humanitárius segítségnyújtás keretében tett ígéreteket teljesíteni kell. Az Európai Uniónak ragaszkodnia kell a nemzetközi együttműködésre a pénzügyi csalás elleni harcban. Az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak az ígéreteit be kell tartania. Köszönöm szépen, most pedig az alelnök úrnak, Timmermans úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány megjegyzés. Gikolt úrnak hadd mondjam el, két konkrét kérdést tett fel. Az egyik kérdéssel kapcsolatban vissza kell eh, térnem írásba önhöz, mert ezt nem tudom megválaszolni. Ami a szakértők csoportokat illeti, illetve az érdekkonfliktusokat, hosszú vita volt a parlamenttel, Deris de Jonggal és kollégáival a az Európai Bizottság álláspontját a hónap lejárta előtt rendelkezésre fogjuk bocsátani. Általánosságban annyit szeretnék mondani, hogy valóban nagy gazdasági kívások előtt állunk, amelyeket részben említettem, de azt gondolom, hogy hogy a fal építés és a hidak felvonása nem fog bennünket ebből a zsákutcából kiutatni. Ami ami azt illeti, hogy a neoliberális politikákat meg kell szüntetni. Nos, miről beszélünk? A globális kereskedelem nagyon fontos ahhoz, hogy innováció és munkahelyteremtés jöjjön létre az Európai Unióban. Hogyha megnézzük a demográfiai helyzetet, hogyha a jelenlegi helyzetben maradunk, akkor a lehető legjobb opció az, hogy megőrizzük azt, amink van, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy hogy lassabban hanyatlunk. Hogyha ki akarjuk használni a globális fejlesztés, fejlődés lehetőségeit, akkor fenntartható eh, kereskedelem felé kell elindulni, eh, eh, gazdaság felé kell elindulni, digitális belső piac, energiaunió, körforgásos gazdálkodás, ehhez változásra van szükség és ehhez szükséges lépésekre van szükség. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy elegendő gazdasági növekedést hozzunk létre, amely a Földet ugye nem teszi tönkre, de elegendő természetes erőforrást állít rendelkezésre ahhoz, hogy egy olyan szociális környezetet hozzunk létre, amelyet az európaiak többsége kíván. Ez a demográfiai kihívás lényege, és az Európai Bizottság ezt fogja, ezt az üzenetet fogja megfogalmazni a G7 csúcs találkozón. A globális kereskedelemet ki kell tehát használni, annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük, de persze nem szabad naivnak se lenni, nem gondoljuk, hogy, hogy nem lehetnek vadhajtásai a globális kereskedelemnek. Elhangzott, hogy külön oda kell figyelni a Párizsi Egyezmény végrehajtására, hogyha követték az érvelésemet, a fenntartható gazdaságra van szükség. Biztosítanunk kell, hogy lelassuljon a globális felmelegedés, ez konkrét lépésekre van szükség a Párizsi Egyezmény végrehajtása érdekében, és a G7 keretében erről fogunk beszélni. Hadd hangsúlyozzam, és nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni, a migrációs és bevándorlási válság ez nem ennek nem lesz vége a szíriai háború végével. Ez a kihívás előttünk marad. Láss, nézzük meg, hogy Afrikában és másút micsoda demográfiai nyomás van. Tehát fenntartható növekedést kell kialakítani a szomszédos területeken, a szomszédságunkban, és itt Afrikára is gondolok. A G7-en erről is fogunk beszélni. Migráció, a lehetőségek, tisztességes jogállamiságon alapuló kormányzás, és ezek a dolgok globális jelentőségű témák. Határozott döntést kell hoznunk, hogy a stabilitásunkat, a prosperitásunkat szeretnénk-e exportálni, vagy várunk arra, hogy külföldről vagy máshonnan importáljuk az instabilitást és a szegénységet. Ez forog kockán a G7-es csúcs találkozón. Köszönöm szépen az alelnök úrnak, és most pedig a miniszter úr szó. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, let me first... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni, amiért későn érkeztem. Nagyon fontos ez a vita. Már elnézést kértem Telicska úrtól, Lebreton úrtól és másoktól. Volt egy kis gond, mert a ő felsége a király is ide látogatott, de azért jegyzeteltem és odafigyeltem az összes megjegyzésre, felszólalásra. Ahogyan az Európai Bizottság első alelnöke is elmondta, a G7 vezetők globális jelentőségű témákról fognak egyeztetni, olyan kérdésekről, amelyekben a G7-ek vezető szerepet vállalhatnak. Az Európai Unió belső és külső kihívásai szorosan összefüggnek egymással, ezért nagyon fontos Európa számára, hogy hasznára váljon ez a találkozó. Nagyon fontos a G7-es csúcs találkozó, éppen azért, mert a belső és a külső biztonságunk, a migráció és a terrorizmus kérdései mind-mind összefonódnak egymással. Átfogó megközelítésre van szükség a kihívások kezelésére. Együtt kell működnünk a G7 csoportbeli kollégáinkkal. Az egyik legsürgetőbb kérdés a migrációs és menekültügyi válság továbbra is. Nem csak az Európai Unió és a szomszédos országok számára nagyon fontos ez a kérdés. Az Európai Unió persze kérte, hogy a G7-ek csúcs találkozóján Japánban legyen szó erről a témáról, minket nagyon súlyosan érint ez a probléma, de másokat is. Globális kihívás ez, globális válaszadásra van szükség, és Európa éppen ezért szeretné azt, hogy globális szinten is megfelelő figyelem irányuljon erre a témára megpróbálunk a lehető legkonkrétabb válaszokat találni. Nyilván a g nem egy végrehajtó testület, nem egy végrehajtó intézmény, de nyilvánvalóan a döntéshozatalban fontos a g A cselekvésünk és a pénzügyi támogatásunk jóval hatékonyabb lehet, hogyha egy globális erőfeszítés részét képezi. Gondolhatunk ennek összefüggésében a Szíriáról szóló egyeztetésre, vagy a közel-keleti átalakulásokra is. Egy globális felelősségről van szó, globális szerepvállalásra van szükség a nemzetközi jognak megfelelően. A G7-eknek globális reakciót kell eszközölnie. Ez egy privilegizált fórum, amely nem csak az egyeztetést szolgálja, hanem a partneri kapcsolatok kiépítését, fenntartását, és azt is szolgálja, hogy egyenletesen oszoljanak meg a terhek. Ami a világgazdaságot illeti, azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy a világgazdaság talpraállása túl lassú, nem keletkezik elég munkahely, egyre nőnek a kockázatok, ezért itt az ideje annak, hogy a G7-ek egy kiegyensúlyozott és inkluzív növekedést célozzanak meg. Ez egy prioritás marad. Mindenkinek nyilván saját hazájában is tennie kell ezért, de itt van a kollektív felelősség kérdése is. Hogyha külön, külön tesznek lépéseket az országok, akkor nem tudják a fenntartható gazdasági növekedést elérni, ezért kollektív cselekvésre van szükség. Emellett azt láthatjuk, hogy a valutapiaci változások, fejlemények is szükségesé teszik, hogy közösen cselekedjünk, és ellen kell állni a protekcionizmusnak, és a protekcionizmus egy olyan kockázat, amely mindannyiunkat fenyeget, a g itt vezető szerepet kell vállalnia. A harmadik dolog a nemzetközi kereskedelem. A 2015-ben a g vezetői hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a kereskedelem és a beruházások is, mennyire fontosak a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. Fontos szerepet játszik majd a multilaterális kereskedelmi agenda megerősítése. A tanács is megerősítette a bizottság javaslatára vonatkozó támogatását a Nairobi utáni időszakra vonatkozó stratégiát illetően. A bizalom és a támogatás a szabadkereskedelmi menetrend irányába csökkent. A globális kereskedelem ugyanis igen nagy csalódást okozott az elmúlt években. Fontos tehát mindenkit újra meggyőzni arról, hogy milyen hasznos, hogyha a gazdaság nyitott marad, fontosak a multilaterális megállapodások, és mint a kereskedelemre, mint a beruházásokra vonatkozóan, hiszen ezek elengedhetetlenek a növekedés szempontjából. Nagyon fontos, hogy a játékszabályok mindenkire nézvést egyformák legyenek, és persze foglalkozni kell a közvélemény agályaival is. Ha megnézzük a világgazdaság történetét, akkor láthatjuk, hogy a szociális biztonság növelése azt eredményezi, hogy nyitottabbak legyenek a gazdaságok, és nem fordítva. Végezetül még két témára szeretnék ki- kitérni, az adózás az egyik. A panama iratok körüli botrány megmutatta azt, hogy mennyire fontos globális szinten nemzetközi adózási normákat létrehozni. Az Európai Unió az adócsalás, az adóelkerülés és az agresszív adó tervezés elleni küzdelemben élen járt már eddig is. Az információkra, információk megosztására vonatkozó szabályokat hoztunk, a pénzmosás elleni küzdelmet is folytattuk, és a tanács ma fogadta el a az administratív együttműködésről szóló szöveget, amely az országonkénti jelentéstételre vonatkozik a multinacionális cégek esetében. Továbbá az Európai Bizottság egy fekete lista létrehozását is javasolta, az ECOFIN foglalkozik az adóelkerülés kérdésével, és nagyon fontos, hogy a g nagyra törőek legyenek, nagyra törő célokat fogalmazzanak meg ezen a területen is. A két utolsó dologra térnék most át. A terrorizmus elleni küzdelem nyilvánvalóan szintén prioritás lesz a csúcs találkozón. Nagyon szörnyű támadásokkal szembesülünk. Ezek gyakorlatilag támadást jelentenek az értékeink ellen, és nem maradhatunk tétlenek tekintettel erre a veszélyre. Igaz, hogy a Daesh által uralt terület Szíriában és Irakban csökkent, egyre nagyobb a katonai nyomás a Daeson, ugyanakkor azonban látnunk kell, hogy még mindig nagyon szörnyű támadások történnek világszerte, főként a közel-keleten. A G7-ek csúcs találkozója lehetőséget nyújt arra, hogy az eddigi intézkedések hatékonyságát elemezzük, és megnézzük azt, hogy mit lehetne a továbbiakban tenni. A terrorizmus ellenes és szélsőség ellenes, szélsőség ellenes lépésekre lesz szükség, a nemzetközi együttműködést a lehető leghatékonyabbá kell tenni ezen a téren. Továbbá a vezetők a szíriai, iraki és líbiai fejleményekről is beszélni fognak, beszélnek majd Ukrajnáról. Elengedhetetlen, hogy a Minszki megállapodás rendelkezéseit teljes körűen betartsák, végrehajtsák, és hogy az egyes felek továbbra is elkötelezettek maradjanak a folyamat iránt. Nagyon fontos, hogy a g keretén belül továbbra is pragmatikus együttműködés történjen, az emberi jogok és a jogállamiság iránti elkötelezettség továbbra is nagyon fontos marad, valamint a szolidaritás és a nemzetközi jogok betartása illetve a nemzetközi jogi előírások betartása. Ezek mind-mind olyan értékek egyébként, amelyek az EU belüli együttműködést is vezérlik. Még egyszer köszönöm a ma délutáni vitát önöknek. Köszönöm, miniszter úr.